Az elnök. Κυρίες και κύριοι, Jó napot kívánok! Most megnyitom a mai ülésünket. Az első napi rendi pont a bizottság nyilatkozata az EU hív egyszerre adott globális válaszol. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy a bizottság nyilatkozatát követően lesz egy hozzászólói kör, tehát a frakció nevében szólnak hozzá, nem lesz spontán felszólalás ebben a napi rendi pontban. Leli úrnak megadom a szót a bizottság nevében. Köszönöm, Nagy örömömre szolgál, hogy ma este elnézést, rossz papírt vettem elő. Tehát nagyon örülök annak, hogy gratuláltak az Európai Parlamentnek az EC világnap alkalmából, ahhoz, hogy mennyire felelősségteljesen viszonyulnak ez a kérdéshez, és a mai nap során később elfogadnak egy állásfoglalást ez ügyben. Az Európai Bizottság osztja az önök aggodalmát, valóban a HIV fertőzöttek életét, életminőségét javítani kell Európa határain belül és kívül egyaránt. Aktuális politikai üzenetet kell küldenünk. 30 éve robbant ki ez a fertőzés hullám, és mai napig fontos, hogy odafigyeljünk erre. Csak tavaly 25 ezer ember fertőződött meg az Európai Unióban, és e, keleti szomszédaink között 100 ezer e, új esetet jegyeztek. Az egyetemes e, hozzáférést kell biztosítani a megelőzéshez, a kezeléshez, a gyógyszerekhez annak érdekében, hogy a milléniumi fejlesztési célokat 2015-re elérjük. A hiv elleni fellépés az Európai Bizottság napirendjén igen fontos maradt. és a HIV elleni fellépés nem csak az unió határain belül, hanem a szomszédos országban is különösen fontos. Évek óta e, jó néhány kezdeményezést támogatunk ezen a téren. A Európa szerte, tagállamokban bevonva az érintett szervezeteket, illetve a harmadik országokkal kötött kétoldalú megállapodásokon keresztül. A szűrés, a megelőzés, a szűrés és a kezelés a legfontosabb elemei a fellépésünknek. Az Európai Bizottság ezen kívül a HIV-AIDS szakpolitikák koordinálását is segíti, a például a HIV-AIDS Think Tank felállításával, illetve a szociális fórumon keresztül. A HIV AIDS elleni fellépés politikája változatlan, eltökéltségünk változatlan, jövő év elején fogunk beszámolni a vonatkozó politika végrehajtásáról. Főként gazdasági nehézség eh, idején nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy milyen fontos probléma ez. Ennek érdekében az Európai Bizottság eh, aktív szerepet kíván a jövőben is játszani ezen a téren. Ez alkalommal is hangsúlyoznám, hogy a HIV, AIDS téma az Európai Bizottság közegészségügyi programjában hangsúlyos szerepet kap, ahogy arról majd önök is megbizonyosodhatnak a közeljövőben. Nagyon szépen köszönöm, Dani úr. Most pedig megadom a szót, megadom a szót François Grostetnek. Elnök úr, biztos, elnök asszony, biztos úr, ma van a világ AIDS nap. A HIV AIDS elleni küzdelem világnapja, és nagyon fontos volt a parlamentünk számára, hogy ezt az állásfoglalást ezen a napon terjesszük elő. Egy erős jelzést akarunk adni a világnak. Hiszen ha az AIDS járvány kicsit visszavonul, kevésbé látható, de nem szabad, hogy ne legyünk már éberek, mert ma valódi csapás, több mint 12 millió 15 és 25 év közötti fiatalt érint, 500 millió, 100 millió Európában, tehát nagyon fontos, ami az Európai Bizottságot illeti. Dali biztos úr azt mondja, elfogadtak egy akciótervet a hív küzdelemben 2009 és 2013 között. Nagyon fontos, hogy félúton, a közbönső időben, időközi állapotfelmérést tudjunk meghatározni, és megnézzük, hogy milyen eredményekért jöttünk el. Minden évben 50 mm, ezer új hívfertőzés alakul ki az Európai Unióban és a szomszédos országokban. 30%-a a szeropozitívoknak nem is tudják, hogy fertőzöttek. Nagyon sok szomszédos országban ez az arány 70%-ot eh, ért el. Ez egy súlyos probléma a politikai döntéshozóknak, mint amilyenek mi vagyunk a szeropozitív, tehát a pozitív, pozitívok több mint fele későn jön rá, hogy, ér, hogy fertőzött, és olyan fázisban, olyan stádiumban diagnosztizálják őket, amikor már nem hatékony és nem hatásos a kezelés. Nemrégiben rámutattak arra, hogy egy hív pozitív személy, aki retrovirális gyógyszereket szed a diagnózis követően, nem amikor már érzi, hogy rosszabbodik az állapota, gyakorlatilag 96%-kal tudja csökkenteni a megbetegedés súlyosbodását. Az Európai Parlamentnek, az Európai Uniónak mindenképpen fenn kell tartani aktív szerepvállalását. Nagyon fontos, hogy a már bevezetett befektetések ne erodálódjanak. Nagyon fontos a prevenció, a megelőzés, a tájékoztatás, az ellenőrzést, a felügyeletet ellenőrizni kell, hogy erősíteni kell olyan hálózatokat kell felállítani, amely össze, amelyek összefogják a, ezen sorscsapás elleni küzdelem szereplőit. Nagyon fontos a jó gyakorlatok közzététele. Nagyon fontos az is, hogy a tesztek könnyűek legyenek, hatékonyak, hatásosak legyenek, az állampolgárok számára könnyen hozzáférhetők legyenek. Ha ezek a tesztek elterjednek, azt hiszem sokkal könnyebb lesz mindenki számára megtudni, hogy fertőzötte vagy nem a vírus által. Nos, ezt a munkát kell elvégezni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy éberek maradjunk, nem szabad hátradőlni, továbbra is a hív és az éjsz küzdenünk kell. Köszönöm szépen, Gosztet asszony. Most pedig megadom a szót Childers asszonynak, a szocialista, a szocialista és demokrata frakció nevében. Köszönöm, elnök asszony. 2011-es AIDS világnapon elmondhatjuk, hogy a 81-es, 81-ben 30 éve diagnosztizálták az első esetet. Ez kiváló alkalom arra, hogy a HIV fertőzöttökkel egy, együttérzésünkről biztosítsuk, illetve megemlékezünk azokról, akik életüket veszedték a borzasztó betegség miatt. A szocialista frakció nevében felszólítom az Uniót arra, hogy a HIV AIDS elleni fellépés stratégiáját hajtsák végre az Unióban és az környező országokban. Határozottabb fellépésre van szükség. Több mint 25 ezer új fertőzést diagnosztizáltak tavaly. A fertőzöttek 30%-nak nincs tudomása arról, hogy hordozó. ezért a szűrővizsgálatokat nagyobb számban kell végrehajtani, főként a fiatalok, a homoszexuálisok, a kábítószerfelhasználók E, illetve a szexuális munkások körében új HIV szűrő programot e, folytattak e, tavaly az Amerikai Egyesült Államokban, főként a legnagyobb kockázatnak kitett lakossági körökben. a szűrővizsgálatok nagy részét klinikai körülmények között közösségi szervezetek hajtották végre ugyanakkor az aránytalanul nagy aránya a fertőzött csoportoknak jól mutatta azt, hogy mennyire fontos, hogy a megfelelő körökben szűrvizsgálatokat végezzünk. A megelőzést is fontos, ehhez tanácsadás, felvilágosítás eh, szükségetetik. Ezen kívül a diszkrimináció, a megbélyegzés ellen is fel kell lépni, hiszen a HIV fertőzöttek is ki kell, hogy terjedjen a mentesség elve. Egy ENSZ felmérés szerint a HIV fertőzöttek gyakran tapasztalják, hogy negatívan viszonyulnak hozzájuk, főként a munkahelyen komoly diszkriminációnak vannak kitéve. Több mint 40%-uk még a családi életben is hátrányos megkülönböztetésben részesül. Az ellenségünk a kór, nem a kór hordozója a nemzeti kormányoknak is fel kell lépniük a HIV az AIDS ellen, a felvilágosításon keresztül, a mm, megelőzésen keresztül, az óvszerek biztosításával, ír kontextusban el kell mondjam, hogy sajnos módon ír szexuális egészségi stratégiát még mindig nem dolgoztunk ki természetesen a fertőzöttek aktív részvétele minden szinten, eh, fontos nemzeti nemzetközi szinten, és hiszen csak így lehet sikeres fellépésünk. Végezetül eh, köszönöm képviselőtársaimnak, akik jegyzik ezt a kérdést, főként Michael Cashman, aki olyan sok éve olyan keményen dolgozik ezen a területen. Köszönöm szépen, Csaldes asszony. Most pedig megadom a szót Parvanova asszonynak az ALDE nevében kettő és fél percre. Köszönöm, elnök asszony, kedves biztos úr! Három évvel az Európai Unió stratégiájának elindítása után be kell látnunk azt, hogy még az Európai Unión belül is messze vagyunk a világ Euró, illetve az AIDS világ napjának céljai tekintetében. Továbbra is előrelépésre van szükség, mindegy, hogy a korai diagnózisról, megelőzésről, megfelelő kezelésekről beszélünk-e. Az Európai Unióban a helyzet nem csak Kelet-Európát érinti, a fertőzéseket elfelejtik a politika alakítói. 30 évvel az első AIDS betegek detektálása után sokkal nagyobb jelentőséget kapnak az információs kampányok, felvilágosító kampányok, és nagyon fontos, hogy a kormányok és az Európai Unió eltökéltek maradjanak. Biztos úr, üdvözöljük a bizottság eltökéltségét és folyamatos erőfeszítését annak érdekében, hogy a hív ellen megfelelően tudjunk küzdeni. De nem elég, ha csak dokumentum formájában léteznek ezek a stratégiák. Fontos, hogy a tagországi stratégiák is megfelelő finanszírozást kapjanak. Nézzük meg a valóságot és a prioritásokat. Nem lehet tabukat, tabuknak helyet adni. A stratégiák a hív és a reproduktív egészség között is kapcsolatot teremtenek. Ma szavazunk erről a nagyon fontos jelentésről, ezt a legtöbb frakció és az ENVI szakbizottság is támogatja. Vannak érzékeny csoportok, különösen a fiatalok körében, a drogfogyasztó körében és férfiak körében. Éppen ezért nagyon fontos, hogy célzott stratégiát dolgozzunk ki. Ezek az érzékeny csoportok stigmatizáltak, a szociális kirekesztés fenyegeti őket, és nagyon gyakran szenvednek az étszer élő emberek. Az antidiszkriminációs kampányokról való vitában továbbra is fontos összpontosítani ezekre a területekre, és nem tartom jónak azt, hogyha ideológiai okok miatt tartózkodnak a képviselők a szavazástól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ruth Bérend asszony kék kártyát tartott fel. Elfogadja a kék kártyát Ruth Bérend asszony részéről. Igen, rendben. Ruth, alelnök asszony, tessék. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Parvanova asszonyt meg szeretném kérdezni, hogy egyetérte velem. Igaz, hogy több finanszírozásra van szükségünk az európai költségvetésben, a programokra, az oktatási felvilágosítási programokra, illetve a HIV monitoringjára. egyetértelően azzal, hogy a tagországok nem vesznek tudomást a fertőzésekről, és lennének megfelelő finanszírozási eszközök, de sajnos ezeket nem használják erre. Tehát a bizottságot meg kell kérjük arra, hogy kérdezzék meg a tagországokat, hát mennyi pénzt fordítanak az oktatás a felvilágosítása illetve a, a hospicekre. A következő Dán soros elnökséget meg kell kérjük arra, hogy eh, mi hamarabb teljesítsenek ezen a területen. Egyetérte ezzel. Köszönöm. Ruth Bérenda asszony, kulcsfontosságú az, hogy minden politikai eszközt felhasználjunk a stratégiánk megvalósítására, de fontos, hogy ebből valóságot teremtsünk. Használnunk kell az IHEZ lehetőségeit, az e-partnerségeket, és az egészségtechnológiai felméréseket is. Mint ahogy elmondtam az elején, nem teljesítettük a célokat, nagyon fontos, hogy átláthatóság legyen a prioritások tekintetében, és meglássuk azt, hogy az adott prioritásoknak, ennek a döntéshozatali folyamatnak mi a hozzáadott értéke. Ebben a házban láttuk az olyan területeken folytatott lobby tevékenységeket, amelyek nem fontosak a polgárok számára, bizonyos lobbisták számára fontosak ezek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tegyünk végre valamit egy olyan területen, amely tényleg a polgárok érdekeit szolgálja. Köszönöm, Parmanova asszony. Most pedig megadom a szót Janakudaki asszonynak az egyszer nevében. Másik perce kapja meg a szót, asszonyom. Köszönöm, elnök asszony. Azokra az ártalmatlan um, életekre emlékezünk, illetve halálesetekre, akik uh, az AIDS kapcsán haláloztak el nem jók az eddig elért célok. Az AIDS egy olyan járvány, amely minden tagországot érint, és jelentős felelősségünk van mindazokkal szemben, akik étszel élnek együtt. A parlament remélhetőleg elfogadja azt az állásfoglalását, amely az Európai Unió globális válaszadásáról szól. Ez az állásfoglalási indítvány megnézni az EU hozzájárulását az e az éjsz elleni küzdelemben, és nagyon fontos oltóanyagot találni. Egy olyan járványal van dolgunk, amely nem ismeri el a határokat, a kort, illetve a nemi hozzá, hovatartozást és az etnikumokhoz való hozzátartozást. Egy olyan betegségről van szó, amelyet különösen a teszteléssel ellenőrizni tudunk, és biztos vagyok abban, hogy erre sikerül majd gyógyszert meg, megoldást találni. Nagyon fontos, hogy felkeltsük a közvélemény figyelmét, támogassuk a civil társadalmat, és folytassuk a kutatásokat. Örülök annak, hogy ez az állásfoglalás hosszú utat tett meg ezen célok felé, és az ECR emlékezik mindazokra, akik elvesztették családtagjaikat, barátaikat az éc miatt az étszereni küzdelem mellett vagyunk, illetve szeretnénk azok életét javítani, akik ezzel a betegséggel élnek együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Szátó Hassi asszonynak a zöldek nevében három percre. Hüvet kollégát! két... Kedves kollégák! Tiszta szívből köszönöm minden kollégának, aki részt vett ebben a munkában, ennek az állásfoglalásnak az előkészítésében. A közös célunk az, hogy csökkentsük a hívfertőzöttek számát. A statisztikák nem támasztják alá azt, hogy pozitív irányban haladnánk ebben az irányban. Évente az EU tagállamokban több tízezer új eset alakul ki, és ha megnézzük a szomszédos országokat, több mint 100 ezer új eset van évente. Itt egy olyan betegségről van szó, amelyet meg lehetne akadályozni. Pontosan tudjuk, hogy hogyan lehet megakadályozni ezt a betegséget. A legfontosabb oka, tehát mindaz, amivel meg lehet akadályozni az új fertőzéseket, a képmutatás az egyik legfőbb akadálya ennek a folyamatnak. Pár évvel ezelőtt Dél-Afrikában jártam, és Láttam egy, egy TV reklámot, ahol Nelson Mandela azt mondta, mert szeretjük a gyerekeinket, beszélünk velük a szexről. Mandela arra utalt, hogy ezzel a fiatal embereket, tehát hogy egyáltalán meg tudják védeni magukat a fiatalok a hívfertőzéstől, tudniuk kell a szexről, tudniuk kell arról, hogy a kondom védelmet nyújt. Finországban, az én otthonomban azt a tapasztalatot szűrtük le, hogy a szexuális felvilágosítás az iskolákban, a nyitott viták, beszélgetések a szexről, és az olyan szolgáltatások, amelyek a szexhez kapcsolódnak és a reproduktív egészséghez, nagyon jó eszközt képviselnek, minden problémát meg lehet ezekkel segítségével akadályozni. Végül is Csökkenteni lehet a hívfertőzések számát. Ezek az egészségügyi szolgáltatás kulcs szerepet játszanak. Sok kolléga szólt a nők szerepéről. A statisztikák értelmében 45%-a az új fertőzéseknek a fiatal nőknél alakulnak ki, akik 25 év alattiak. Ez világosan rámutat arra, hogy itt nemek, nemi szerepekről van szó, arról, hogy a nők tudják-e hogy elég bátrak-e megkövetelni azt, hogyha ö, valamilyen szexuális kapcsolatba lépnek <clears throat> egy férfival, akkor joguk van azt kérni, hogy ószert használjon. Nagyon sok ember nem tudja, hogy fertőzött, és ezzel másokat megfertőznek. Háromszor nagyobb a valószínűség annak, hogy a fertőzéséről nem tudó személy megfertőz másokat. Meg kell tudni akadályozni azt, hogy leendő anyák ne adják tovább a meg nem született gyermekeknek a fertőzést. Nagyon fontos, hogy a megkülönböztetés ellen is fellépjünk, erről szóltak a kollégák. Remélem, hogy az általános célok mellett egész konkrét célokat is meg tudunk mm, fogalmazni. Például a UNAIDS-el. Köszönöm szépen, Szatú Hassi asszony. Most pedig megadom a szót Marisa Matthias asszonynak a GUE nevében egy percre. Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr. Um egy közös állásfoglalást fogunk elfogadni, egy mindannyiunk számára fontos téma ez. Az AIDS világnapon fontos, hogy megfelelő üzenetet küldjön a mi intézményünk. 2009-ben látunk neki a stratégia végrehajtásának. Sajnálatos módon e, újra és újra ugyanarról beszélünk, miközben évente e, tízezer számra nő az új fertőzöttek száma. E, többen említettek, több mint 25 ezer új fertőzést diagnosztizáltak az elmúlt év során. A szomszédos országban pedig több mint 100 ezer új fertőzést. Azaz, röviden szólva, romlik a helyzet, a nagy szavak eh, nem bizonyultak elégségesnek, eh, beruházásokra van szükség a gazdaságválság ellenére. Igen, komoly lépéseket kell tennünk, az alapoknál kell megragadnunk a problémát, így tudunk a HIV, az AIDS ellen fellépni. Így tehát az Európai Bizottságnak alapvető szerepe van, fel kell szólítani a tagállamokat, hogy eh, nőjenek fel a feladathoz, vállalják a felelősségüket nagyon komoly a diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés problémája is szociális válság hm, is kihatással van eh, erre a kérdésre. Fontos az egyenlő elbánás elve, függetlenül attól, hogy ki hány éves, melyik nemhez eh, tartozik, illetve hogy szerencsés volt-e vagy sem, azaz megfertőződött-e vagy sem. Rossi. Köszönöm szépen, Rossi úrnak adom meg a szót az EFT nevében. Kedves kollégák! A hív elleni, a hív és éjsz elleni küzdelemhez szükség van arra, hogy meg kell figyelnünk, hogy az európai országokban mennyire nő a fertőzések száma. Oda kell figyelnünk arra, hogy a HIV fertőzöttek 30%-a AIDS fertőzött. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak információs kampányokat kell szerveznie a kockázatokról. Hogy mindenki megtudja, hogy milyen veszélyekkel néz szembe, ha megfertőződik. Sokszor ugye a fertőződés vége eh, haláleset a megbetegedésen túl. Sokan úgy gondolják, ha az eredeti szöveget megváltoztatjuk, amely jó lenne, ha az egyik bekezdés megváltozatnánk, az egyik szöveget nem tudtuk elfogadni, az egyik mondatot. Részenkénti szavazást kértünk. Ezt a módosítást szeretnénk törölni, az eredeti szöveget tudjuk támogatni, az egyik módosítást nem. Ellenkező esetben egy nagyon fontos intézkedést, amely fontos az európai állampolgárok számára, nem tudjuk ezt megtartani, és pozitív álláspontunkat nem tudjuk fenntartani. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót Dodds asszonynak, a függetlenek nevében egy perc asszony. Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Az Egyesült Királyságban az écesek száma 2010-ben 90 ezer fölé nőtt, ez igen komoly növekedés. 2012-re eléri majd a 100 ezret. Észak-Írországban egy, többen, több a HIV fertőzők, mint bármikor korábban. Hetente több tucat új esetet diagnosztizálnak. Viszonylag alacsony számról beszélünk, <clears throat> ugyanakkor 20%-os nemekedést mutatnak a statisztikák az új esetek számát tekintve, főként a férfiak körében. Ezen számok tükrében a WHO, amely kimondta, hogy világszerte 34 millióan élnek écesek, ebből több mint két millió gyermek. Nos, e számok tükrében különösen fontos, hogy a megelőzés, illetve a szűrőprogramok, illetve a kezeléshez való egyenlő hozzáférés terén végre valamit tegyünk itt az ideje, hogy megértessük az emberekkel, nem kell félnünk a szűrővizsgálattól, illetve fel kell lépnünk az előítéletek ellen is, hiszen gyakran már akkor diagnosztizálják a fertőzést, amikor már szinte semmit sem ér a kezelés. Az elmúlt 30 évben, amióta felütötte fejét ez a borzasztó kor, igen komoly javulás volt tapasztalható az elérhető kezelések, eljárások terén, ugyanakkor az emberek eh, helyzetét még mindig nem írtottuk kézzelfoghatóan. Köszönjük, Tóth asszony, a tanács nevében pedig most Adam Froncsáknak adom meg, aki Lengyelország közegészségügyi miniszter helyettese. Pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo! Mam zaszczyt jak Köszönöm. prezydencji przedstawić stanowisko. Tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az EU soros elnökeként bemutathatom az Európai Unió tanácsának álláspontját. November 28-án ebben az évben fogadtuk el ezt az állásfoglalást. Az Európai Unió és a tagállamok főt hajtanak azok előtt, akik meghaltak a HIV, illetve AIDS betegségben, és együtt érzünk az elhunytak családtagjaival és azokkal, akik jelenleg szenvednek ebben a betegségben. Idén ünnepel, idén van a 30. évfordulója annak, hogy egyáltalán előfordult az első betegség. 1981. decemberében ütötte fel fejét először ez a fertőzés. 30 éve küzdünk, küzdködünk több mint 30 millió életet veszítettünk el, 60 millió gyermek árvává vált. A HIV és AIDS több országot érintett, 33,3 millió ember HIV fertőzött a világon, és több mint 7 ezer fertőzés van alap, kialakulóban minden nap, kiváltképpen a szegényebb országokban. 30 éve partnerségekben próbáljuk, párbeszédben próbáljuk ezt a problémát megoldani. Nagyon fontos a partnerség, párbeszéd, az emberi jogok, az emberi méltóság. Ez mindig megfontolásaink középpontjában kell álljon. 20%-kal csökkent az új hívfertőzések száma, és 19%-kal csökkent az aids kapcsolatos halálozások esete 2004 és 9 között. A legnagyobb eredményt a leginkább sújtott országokban értük el, a, a hívfertőzöttek kétharmada él a szaharai, dél-szaharai térségben. Az Európai Unió büszke arra, hogy hozzá tud járulni ezekhez a rendkívüli teljesítményekhez. Az olyan partnerekkel, mint a UNAIDS, a WHO, a Világegészségügyi Szervezet, a UNITAID, illetve azon emberekkel együtt, akik hívvel élnek együtt rendkívüli eredményeket értek el. 2010-ben az Európai Unió hozzájárulása a hívelenes alaphoz van egy globális alap, amely a HIV, a malária és a TBC elleni küzdemet illeti. Másfél ezer milliárd USA dollárt fizettünk be ebbe a közös alapba. Nos, több mint 8 millió embernek még mindig biztosítani kell a hatékony kezelést. Ami a fertőzések számát illeti, az sokkal nagyobb, mint azok a száma, akik megkezdték a kezelést. Hét országban, öt Kelet-Európában, kettő Közép-Ázsiában a HIV esetek 25 kal nőttek 2001 és 9 között. Hála a partnerségnek ezekkel az országokkal az EU mindent megtett annak érdekében, hogy ezt az elfogadhatatlan helyzetet megoldja. Több prevenciós programokra és szolgáltatásokra van szükség nemzeti és regionális szinten. Az Európai Unió vezető szerepet játszott azzal, hogy megerősítette vezető szerepét a hívre és észre adott reakcióban, és jobban koordinálta az intézmények reagálás reakcióit. A kihívás az, hogy a hív továbbra is kiemelt téma kell maradjon a napirendünkön, minden szinten meg kell tenni mindenfajta erőfeszítést, annak érdekében, hogy véget vessünk ennek a járványnak. Az EU üdvözli a fejlődés, a haladás átfogó e, ismertetését. Nagyon fontos, ahogy e, a millenniumi fejlesztési célkitűzések keretében és a 2015-ös célkitűzések nagyon fontosak a hív elleni küzdelemben és az AIDS küzdelemben. Az ENSZ közgyűlése 2011. júniusában fogadott el egy erre vonatkozó határozatot. Ezek a célok közelebb vezetnek minket egy olyan világhoz, ahol nulla százaléka, nulla százalékos lesz a HIV és AIDS fertőzések, megbetegések száma. A nulla cél kitűzés elérése a cél az ENSZ közösen. A nulla azt jelenti, hogy nulla fertőzés, nulla fertőzés, nulla AIDS beteg, megbetegedés és nulla AIDS megkülönböztetés és nulla AIDS halálozás. Mi megismételjük azt az EU kötelezettségvállalást, hogy elérjük a 2015-ös célt, hogy 15 millió ember, aki hívfertőzött, retrovirális kezelésben részesülhessen, Szeretnénk megfelezni a hívfertőzések számát, szeretnénk kiküszöbölni az anyáról gyermekre történő hívfertőzések átvitelét. Nagyon fontos a prevenció, állítja az EU is, így lehet véget vetni ennek a járványnak. Garantálni kell, hogy a prevenció stratégiák átfogóak, megfelelő megértésen érteni kell a helyi kontextust, a legújabb információkat és technológiákat, a meglévő preventív eszközöket és újakat is alkalmazni kell. Az Európai Unió továbbra is aggódik amiatt, hogy a nők és lányok különösen kivannak téve a hívfertőzés veszélyének. A fiziológiai, szociális, gazdasági tényezők és egyenlőtlenség miatt A hívfertőzöttek 50%-a nő és lány, és ez a megbetegedések és a halálozások gyermek vállalási korban lévő nők esetében a legtöbb esetben ezek okozzák. Nagyon fontos a nemek közötti egyenlőség, nagyon fontos a nők felkészítése, a nők jogainak figyelembevétele, kiváltképpen a nem biztonságos szex elleni védelmet garantálni kell, az emberkereskedelmet, a szexuális kiszolgáltatottságot is meg kell szüntetni, külön figyelmet kell szentelni a felelősségteljes viselkedés elterjedése különösképpen férfiak körében, külön figyelmet kell szentelni azokat, azoknak a célcsoportoknak, például a homoszexuális férfiaknak, a kábítószereseknek, akik injekciós tűvel e, látják el magukat, a börtönökben is. Ezek a lakos, ezek a célcsoportok általában marginalizálódtak, tehát növekszik a hívfertőzés valószínűsége, illetve kisebb a védelem lehetősége. A legtöbb fiatal nem fér hozzá megfelelő reproduktív egészségügyi tájékoztatási szolgáltatásokhoz. Nagyon fontos garantálni a megfelelő termékek, szolgáltatásokat, a bizalmas tanácsadást és tesztelést, hozzáférhető, megfizethető nő és férfi védelmi mm, termék, védőtermékeket, védőeszközöket. Nagyon fontos a védelem és a prevenció. Nem szabad megfeledkeznünk más szexuális úton terjedő betegségekről sem, a BC, hepatitis, TBC, ezeket kell kiemelni. Meg kell növelni az együttműködést ezen a területen, nagyon fontos a HIV és AIDS integráció beépítése a reproduktív egészségügyi eh, programokba és szolgáltatásokba, átfogó egészségügyi szolgáltatásokba be kell építeni ezeket az elemeket. Nagyon fontos tehát, hogy az EU felismeri, hogy a HIV fertőzöttek és AIDS betegeket be kell vonni a eh, programok, a preventív programok tervezésébe és ellenőrzésébe. Tudjuk, hogy milyen fontos szerepet játszanak a civil szervezetek, idejétől azokat, amelyeket a hívfertőzöttek maguk is kezelnek, vagy illetve működtetnek. Az Európai Unió üdvözli azt, hogy fontos eredményeket értek el abban, hogy jobban hozzá lehet férni az ant- a retrovirális ö, kezelések hozzáféréshez. 6,5 millió ember kap ilyen speciális kezelést az alacsony jövedelmi országokban. Több mint 8 millió ember azonban aki jogosult lenne a kezelése nem fér még hozzá, az antiretrovirális készítmények hatékonyságáról szóló tanulmányokból az derül ki, hogy elő tudják segíteni az AIDS elleni küzdelmet. Mi szeretnénk egyetemes hozzáférés biztosítani mindenki számára ezekhez a gyógyászati termékekhez. Nagy beruházásra van szükség a nemzeti szinten, figyelembe kell venni az érintettek jogait és méltóságát, az EU üdvözli azt, hogy csökkent az új hívfertőzések száma az anya-gyermek esetében, mindenképpen szeretnénk a teljes mértékű prevenciót elérni a gyermek és az anyáról gyermekre történő fertőzés átvételét. Nagyon fontos, hogy az anyák életben tartása is megvalósítható legyen. Fiatalok és gyermekek számára a lehető legjobb kezelést kell biztosítani a HIV AIDS, illetve a szexuális és reproduktív egészségügyi jogok. Nagyon fontos, hogy nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi szinten szerepeljenek a HIV fertőzötteket meg kell óvni a stigmatizációtól, a megbélyegzéstől, jogaik gyakorlását biztosítani kell, támogatni kell őket. Nagyon fontos, hogy a HIV fertőzöttek mindenfajta támogatást megkapjanak. Nagyon fontos, hogy a homoszexualitás sem szabad büntethető cselekménynek tekinteni. Megfelelően kell tudni kezelni ezt a járványt. Nagyon sokszor nem kapják meg a sérülékeny érintett csoportok a támogatást. Az EU tudja, hogy a pénzügyi válság idején a megfelelő módon kell alkalmazni a meglévő eszközöket és preventív eszközöket. Mi szeretnénk a már meglévő programok és szolgáltatások hatékonyságát, hatásosságát növelni, meg kell erősíteni a nemzeti programokat, megfelelő emberi erőforrásokat kell garantálni. Nagyon fontos ez a hatékony hív és AIDS megelőzés terén. Csak ha folytatjuk azt a munkát, amelyet elkezdtünk, ha magas szintű, hatékony intervenciós programokat tudunk garantálni, ha csökkentjük a szakadékot a különböző területeken, csak így lehet az EU-nak és a tagállamoknak külön-külön is csökkenteni a hívfertőzések számát, a megbélyegzést és az AIDS okozta halálozásokat. Köszönöm szépen! Köszönöm, miniszter úr! Most pedig megadom a szót Dalli biztos úrnak. Megkérem, hogy beszéljen arról, hogy a bizottság mit ígér, mit tesz. Elnök asszony, Szeretnék először is köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek ebben a vitában. Közösen, együtt nagyon határozott üzenetet küldhetünk, és folytathatjuk az ét hív elleni küzdelmet. Ez a határozott üzenet különösen fontos a mai napon, az AIDS HIV világnapon. És különösen fontos ilyen válságos időkben, amikor a megszorítások korát éljük. A korábban az egészségügyre fordított, vagy eh, erre kötött forrásokat átirányítják Európa szerte, világszerte, ezért különösen fontos, hogy az üzenetünk egyértelmű legyen, mi szerint a költségvetési megszorítások a túlköltekezés elleni harc formáját kell, hogy öltsék, és nem szabad a HIV AIDS elleni harcra fordított összegeket csökkenteni, hiszen akkor a jövőnket éljük fel. Az elmúlt évtizedekben sokat tettünk a HIV AIDS elleni harc terén, ugyanakkor messze még, hogy elérjük a célunkat. Azt a célunkat, hogy a nullára csökkentsük az új fertőzések számát, az AIDS által okozott haláleseteket. Az Európai Bizottság ugyanakkor eltökélt, eltökélt szándékunk az, hogy ezen célokat elérjük, hogy tovább harcoljunk a hátrányos megkülönböztetés ellen, amely jó néhány európai országban sajnálatos módon a mai napig égető probléma hogy biztosítsuk az egészségügyi ellátáshoz való jogot, hozzáférést <clears throat> mindazok számára, akik a kockázatnak vannak kitéve, mind Európán belül, mind Európán kívül. Ugyanakkor, ahogy azt többen elmondták önök közül, kedves képviselők, ehhez elsősorban arra van szükség, hogy felvilágosítsuk az embereket, hogy minél többet tudjanak az AIDS hív korról, arról, hogy hogyan fertőződhetnek meg, illetve hogyan előzhetik meg a fertőzést. Folytatnunk kell ez irányú munkánkat, ezt segíti az a felállított think tank, ami tulajdonképpen egy olyan agytrözt, egy olyan platform, amely a tagállamokat tömöríti, azon szakértőket tömöríti magában, amely, akik a bevált gyakorlatokat kicserélhetik, illetve a nemzeti stratégiákat koordinálhatják. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Kedves kollégák, ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. Az elnökség kapott egy állásfoglalás indítványtervezetet. a szavazás ma délben lesz erről a napirendi pontról is.